Európai Napját. Tehát most hatodjára emlékezünk meg e, róluk. Több mint 5000 ember emlékének adózunk, akik e életet kedvesztették Európában. Szolidaritást e, mutatunk azokkal a sérültekkel is, akik a terrorizmus barbarizmusának áldozatai. A madridi bombatámadás sok hat évvel ezelőtt, 2004. március 11-én történtek meg. 191 ember vesztette életét, 17 országból származó 191 ember, és 2005. július 7-én Londonban újra lesújtott a terrorizmus. Ezek az Európa földjén valaha látott legszörnyűbb terrorista támadások voltak. A terrorizmus mindannyiunkat támad, mindannyiunk ellen szól, a demokratikus társadalom eh, szövetét, gerincét támadja. Ezért kell Európának egységesen fellépnie a terrorizmus elleni harcban, bármilyen terrorizmusról is legyen szó, szeparatista, vallási vagy politikai terrorizmusról. A terrorizmus sohasem lehet indokolt. Ez az európai nap, emléknap kiváló alkalom arra, hogy megmutassuk, hogy semmilyen terrorista fellépés, semmiféle terrorista nem képes eh, megingatni az alapvető emberi jogokba vetett hitünket. Ezért soha nem fogunk meghajolni a terrorizmus fenyegetése előtt. nel Kedves kollégák! Ma reggel, be kell, hogy jelentsem, az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy a 134-es házszabály alapján, a harmadik bekezdés alapján a plenáris ülések naptárát módosítja, és egy különleges ülést, rendkívül ülést hív össze április 7-ére szerdára fél háromtól fél ötig. Ennek az ülésnek a napirendje elsősorban az Európai Tanács ülésére koncentrál majd, illetve az Európai Bizottság nyilatkozatára, amely a március 25-26-án megrendezendő Európai